Hogyha nincs kifogás, akkor a napirend tervezetet módosítás nélkül el tudjuk fogadni. És már is jön a negyedik napi rendi pont, az elnök közlendői be kell, hogy jelentsem, hogy Strasbourgban egy rendkívüli ülést tartunk um, hétfőn 27-én, egy sürgős véleményről szavazunk, és eszmecserét uh, folytatunk um, Kanyete biztossal a 2015-ös bizottsági munkaprogramról, valamint a 2016-os prioritásokról a klímaváltozás összefüggésében. Azt is szeretném bejelenteni, hogy valószínűleg lesznek problémák április 2 és 12 között a titkársági munkában. Például az épületekben az azbestos eltávolításával kapcsolatos téma egy ilyen másodikára volt kitűzve a szavazás, de a titkárságon problémák vannak, és ezért, hogyha nem sikerül lezárni ezt az azbeszek kapcsolatos munkát az épületen, akkor halasztásra lesz szükség. Még várjuk, hogy a titkárság milyen tájékoztatást ad. Egyébként, ha nem jutnak fizikailag el, a titkársághoz telefonálni is lehet. 21 nyelven van tolmácsolás délelőtt 22 délután, délelőtt Málta és ész nyelven nincs tolmácsolás. Elektronikusan az interneten keresztül is követhető az ülés, tehát működik a webstreaming. Ötödik napi rendi pont következik. A 2014. december 17. ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Hogyha az ülés végéig nem érkezik kifogás, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. És most elkezdhetünk igazán dolgozni. Egy előadást hallgatunk meg az Európai Környezetvédelmi Ügynökség részéről. Az ügynökség igazgatója Brünix úr van itt, aki az Európai Környezet állapota és kilátások című előadást fogja megtartani, utána pedig a szakbizottsági tagokkal lesz eszmecsere. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy ezt az öt éves kitekintést és állapot felmérést ismertethetjük önökkel. Azon a héten, három héttel ezelőtt, amikor kijött a jelentés, volt egy esemény. Faria Jávor és Dáli képviselők támogatásával, és sokan önök közül is részt vettek ezen a konferencián, Maiskos Kulosz és Krisztián Hé eh, kollégák eh, itt vannak most is, eh, akik az LP képviselői a Management Boardunkban, és nagyon konstruktív, fontos szerepet játszottak, abban azt fogok ismertetni önökkel. Öt évente az Európai Környezetvédelmi Ügynökség a környezetek kapcsolatos tudását megpróbálja összegezni az európai környezet állapotát vizsgáljuk, ezt hozzákapcsoljuk a szakpolitikai programokhoz, megnézzük, hogy milyen előrelépés történt, hol vannak hiányosságok. És két évtizeddel kitekintünk a jövőbe, megnézzük, hogy mire számíthatunk. Jelenleg a gazdasági válságból kezdünk kikeszmeregni, és ezért különösen nagy figyelmet szentelünk az innovációknak, a beruházásoknak, amelyekkel erősíteni lehet a környezetvédelmi agendát is, és ugyanakkor a zöld és a kék gazdaság kiépítését is segíthetjük. Ez a szintetizáló anyag most már 23 nyelvre lett lefordítva, a többi nyelv is hamarosan következik, az egész kérdést a globális megatrendekbe ágyazzuk be ugyanis Európában az környezetvédelmi kérdéseket egyre inkább a globális összefüggésekben kell értékelnünk. Az alapvető európai témákról szólunk, vízminőség, a zöld gazdaság, a környezet, az egészségügy legfontosabb kérdései, klímaváltozás, az aló, klímaváltozás elleni küzdelem, stb. A jelentésünk 39 országot vonja be, a 28 EU tagállam, plusz az EFTA országok, plusz a balkáni országok, és minden országról találnak egy négy oldalas ismertetőt, a hetedik környezetvédelmi akcióprogramok kapcsán pedig a e, Fekete-tenger, a Földközi-tenger és az, e, és az északi-sarki vidék környezeti kérdéseivel is foglalkozunk. Miből is indulunk ki? Egyrészt az, aki kommunatér, milyen jogszabályok vannak jelenleg a biodiverzitás, a levegő tisztassággal, stb. kapcsolatban de 2030 a következő fontos mérföldkő, nem csak a klíma kérdések kapcsán, hanem a biodiverzitás, az előforrás hatékonyság, illetve a hulladékkezelés, gazdálkodás összefüggésében is. Európa 2050-ig is készített egy készít egy programot, a hetedik környezetvédelmi programot. Itt a cirkuláris körkörös gazdaság az alap, azután a biodiverzitás, az ellenálló társadalmak, alacsony szén kibocsátású e, társadalmak, és itt tovább. A jelentésünk három részből áll. Először is meghatározzuk, hogy a kontextus, utána az európai trendeket értékeljük, és a harmadik része a kitekintés távon. Mik a fő megállapításaink? először is a környezetvédelmi és a klímapolitikákat, hogyha ezek ambiciózusak, jól megtervezettek, és ezeket jól hajtjuk végre, akkor ezek jelentős előnyeket hoznak majd az európai társadalmak számára. Javul a környezet minősége, hiszen ez végül is a környezetvédelmi politikák fő célja, de ugyanakkor ez a gazdaságot is erősíti. Erről is még fogok szólni. És a környezeti egészség kapcsán, és egyre többet tudunk már, hogy hogyan lehet elkerülni az egészséggel kapcsolatos költségeket, amelyek ugye, a környezeti, károsod, környezeti károkból adódhatnak. Nagyon sok még a kihívás, és úgy tudjuk, hogy a legtöbb kihívás a termelés és a fogyasztáshoz kapcsolódik az energetikai rendszerekkel is foglalkozunk, közlekedéssel, mobilitással, az épített környezettel, az városi rendszerekkel. Az igazi kihívás az, hogy ezeket a rendszereket a 2050-es célkitűzésekkel összhangban változtassuk mindezek az intézkedések még nem kielégítőek. Mi amellett szólunk, hogy legyen egy átmeneti időszak, például a széncsökkentés, az energetikai rendszerekben, a dekarbonizáció, vagy alakítsuk át a gazdaságot, vagy körkörös gazdaságá. De szerintünk Európának nem kell félni ettől a programtól, a hosszú távú programtól, mert ez nagy lehetőséget ad az innováció kapcsán. Ez Európát a tudomány élére eh, fogja emelni és ez abból a szempontból is hasznos lesz számunkra, amit a következő ábra illusztrál. Anélkül, hogy itt kitérnék a részletekre, eh, ugyanis nagyon kicsik ezek az erőforrás hatékony tévé képernyők, hogy alig lehet látni valamit rajtuk de elég pici a picik a betűk. De hogyha megnézzük az alsó sort, itt látjuk a trendeket, az EU gdp ének alakulása és az EU-ban a foglalkoztatás alakulása. A piros vonal az ökoipar hozzáadott értéke. 2008-as válság óta a környezetvédelmi ipar 2,8-ról 4,1 millió munkahelyre nőtt, jelentősen nőtt a szabadalmak száma, ennek az ágazatnak a versenyképessége jelentősen javult. Ez egy olyan ágazat, ami nem csak hogy túlélte a válságot, hanem egy olyan szektor, amely fejlődött az európai recesszió ellenére is. A jelentés kulcs megállapításai a három fő prioritásra épülnek, a hetes környezetvédelmi akcióprogram prioritásai. Az első védelem, megőrzés és a nemzeti vagy a természeti kincs javítása, a másik, második prioritás erőforrás hatékonyság, alacsony szénkibocsátású gazdaság, és végül az egészség károsító környezeti kockázatok csökkentése. Két minta látszik itt. Egyrészt nagyon jók vagyunk, javul a hatékonyság az erőforrás felhasználásban, a szennyezés visszaszorításában, de ez nem feltétlenül ad erős ökorendszereket, úgyhogy még szisztematikusan nem sikerült tenni ezeket a javuló tendenciákat. A hosszú távú kitekintés, hosszú távú táv, távlatos lehetőségek sokszor kevésbé pozitívak, mint a jelenlegi tendenciák. Ezzel az ábra kapcsolatban se kívánok részletekre eh, kitérni, csak két eh, dolgot említek. Itt az, mint zölddel jelöltünk, eh, nagyon hatékonyan sikerült a víz és a levegő minőségét javítani. Amikor az a vízrendszerek biodiverzitásáról beszélünk, vagy a tengerekéről, és ehhez kapcsolódó ökoszisztémákról, akkor látjuk, hogy mennyire nőtt a hatékonyság, sikerült visszaszorítani a szennyezést, és ez már rendszer szintű eredmény lehet szisztemikus eredmény. Két nagy kérdés teszi bonyolultá a pozitív kitekintést. Az egyik a klímaváltozást, ami a legtöbb elemre negatív hatást gyakorol, a másik pedig az ökoszisztémák minőségének a romlása, tehát a természeti tőke romlása és egyre inkább globális jelenséggé változnak ezek a problémák. A második prioritásunk kapcsán ugye ez az erőforrás hatékonyság és az alacsony szén kibocsátású gazdaság. Itt már több a zöld és a sárga, azaz a, eh, a nagyjából rendben levő, vagy részben rendben levő eh, helyzet, de a természeti tőke romlásától azért is szenvedünk Európában. A nagy sikertörténet, amit jól látszik, az az, hogy kevesebb eh, csökkent az energiafelhasználás, nagyon javult az energiahatékonyság gazdasági kibocsátásra vetítve, 45 százalék kal javult ez, és 20%-kal csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása, viszont a természeti erőforrások állapotának romlása és a klímaváltozás még továbbra sem tartozik a pozitív elemekhez. A következő környezetvédelmi kockázatok egészségre gyakorolt hatásá, eh, hatását kell ezeknek csökkenteni. A városi rendszerek, az urbánus eh, problémák, a közlekedés, azután a klímaváltozás, az új vegyszerek eh, még mindig a piros és a sárga tartományban vannak. Itt, ami zöldel jelölt, az a környezetnek az egészségre gyakorolt kockázata talán javult. Következő ábrán, ha megnézik felül, itt elég sok a zölddel és a sárgával jelölt rész. Ez az, ahol a hatékonyság javult, a piros pedig ott, ahol még rendszer szintű problémák vannak, ahol a természeti erőforrások romlása jelent súlyos problémát. De azért itt is van két pozitív dolog. Az egyik az, hogy a jövő nem feltétlenül a múlt folytatása kell, hogy legyen. Most ugye a business as usual-ből indulunk ki. És a második dolog, amikor a politikai döntéshozóknak számolunk be mindenről, ugye a politikai döntéshozók beavatkozhatnak, tehát a jövő lehet zöldebb és sárgább, a, még túl sok piros helyett, én ugyanezt szoktam elmondani, amikor a, az ipar vagy a magánszektor képviselőivel beszélek, mert ők is hoznak döntéseket arról, hogy mit termelnek, hogyan termelnek, tehát az ő döntéseik is átszínezhetik majd a jövőnket. A globális kontextus változása egyre nagyobb szerepet játszik Hogyha gazdaságilag versenyképes akar lenni Európa, akkor ez nem épülhet olcsó és korlátlanul rendelkezésre álló erőforrásokra, mert nem állnak rendelkezésre korlátlanul az erőforrások, sőt, nagyon kevés található Európában ezek közül, többnyire Kínában, Brazíliában, Kongóban, Törökországban és más országban e, találjuk azokat az erőforrásokat, amelyekre szükségünk van, tehát itt is a körkörös gazdaság e, javíthat a helyzeten a levegő, a talajminőség is e, fontos korlátokat jelentenek illetve a planétán korlátain belül kell maradnunk, ezt egyre inkább tisztában vagyunk. Mindez azt jelenti, hogy a nemzetközi tárgyalások során partnerekre van szükség, hogy enyhítsük a károkat, és véleményünk szerint csak hiteles, jól definiált, ambiciózus európai szakpolitikákra lehet építeni. Ez kell, hogy legyen a kiinduló pont szisztemikus szinten nagyon sok a komplexitás és a bizonytalanság, a kölcsönös függőség, a környezet, a társadalmi és a gazdasági eh, terület között. Miután kevés az időnk, erre a szlájdra ugranék rögtön, talán néhányunk már látta is ezt a képet. Amikor a eh, politikai döntés a jövőjéről beszélünk, és arról, hogy a domináns és jelenlegi technológiákra építsünk-e, vagy a technológiai innovációkra. Most ezt nagyon jól illusztrálja ez a zábra. A hatékonyabbá kell tenni az autóban a robbanó motort. Itt az európai autógyártók vezető szerepet játszhatnak be de hogyha dekarbonizálni akarjuk a közlekedést, akkor technológiai ugrásra van szükség, és itt természetesen az elektroautó jelenti a nagy technológiai ugrást, különösen, hogyha a villanymotor az áramot megújuló forrásból tudja termelni, előállítani. De hogyha ugyanúgy is vezetjük ezt az autót, mint, mint ma, külön-külön, mindenki külön-külön ül a kis autójában, és a Rülelalóán megy a Schumannról egyedül, akkor nem fog változni a helyzet, maradnak a dugók, és az erőforrás hatékonyság terén sem tudunk előre lépni. Tehát az alapvető ugrás, szisztemikus ugrás a mobilitási modellek megváltozásától is függ, meg kell változtatni az életmunka viszonyokat, az, hogy a gyerekeink hogyan járulnak hozzá a változáshoz. Persze a mobilitásban az autóknak fontos a szerepe, de zéró emissziójú autókat akarunk és a rendszerek megértéséből kell kiindulnunk, nem abból, hogy ugyanabban a rendszeren belül csak valami más motort építünk be az autókba. Az elnök úr jelzi nekem, hogy lassan lejárt az időm, az órájára mutat, tehát az erőteljes üzenet. Hogyha a jövőt nézzük, és ma ebbe a hosszú távú célokba ruházunk be, akkor természetesen értjük azt, hogy a beruházási igények óriásiak, viszont ezeknek a választásoknak hosszú távú hatásuk lesz. Hogyha energiarendszerekbe, közlekedési mobilitási rendszerekbe investálunk, akkor ez lesz az a rendszer, amely 2050-ben eh, is működni fog, és ez meg fogja határozni, hogy a 2050-es célokat eh, hogyan fogjuk tudni teljesíteni, vagy nem. Mert most is óriási összegeket eh, ruházunk be a gazdaságba, ma is, és ezeknek a forrásoknak az iránya, tehát hogy ezt a Horizont 2020-ból vesszük-e, vagy a stratégiai beruházási alapból, meghatározó. A jelentésünkre alapozva úgy érezzük, hogy a zöld gazdaságba történő beruházásoknak egy bizonyos irányba kell tartani, ez a dekarbonizáció, a munkahelyteremtés, és tudjuk, hogy ez a választás működés, az eh, ekorendszer szolgáltatások, eh, ekorendszer minősége, hogyha biogazdálkodást szeretnénk, a természeti alapú megközelítést szeretnénk, akkor nem fogadhatjuk el, hogyha ez az arány alacsony, ennek hatása van az emberi egészségre is, tehát nagyon fontos ezzel elkerülni olyan költségeket is, amely rossz környezeti hatások miatt az egészségügyi rendszerekre nehezedne. Az adózás eh, kérdése, a támogatások kérdése, nagyon fontos, hogy ez stimulálja a beruházásokat, a környezeti adózási rendszerek reformja, az elmúlt években csökkent, kivéve néhány országot, mint például Portugália. És azt is tudjuk, hogy a környezeti szempontból káros támogatásokat egyre inkább figyelemmel követik, egyre jobb módszerekkel, és az ügynökségünk is szoros figyelemmel követi ezt a vitát. Az utolsó szlájd következik, ami a 2050-es célokat illeti. Nagyon egyértelmű irányt kell meghatároznunk, amikor a beruházások struktúrájáról van szó. Éppen ezért úgy érezzük, hogy az FC alap, de más beruházások is nélkülözhetetlenek, hogyha el akarjuk érni a 2050-es célokat. Amikor a rendszeres változásról van szó, akkor úgy érezzük, hogy ezt is megfelelő munkakörülményekhez kell kötni, tisztességes munkakörülményekhez, illetve környezeti küszöbértékekhez. Nagyon fontos, hogy a környezeti agenda nem önmagában agenda, hogyha ez termelésről és fogyasztásról van szó, akkor ez a társadalom közepén helyezkedik el, és nem ezen kívül. Éppen ezért a tisztességesség, a munkahelyteremtés meghatározóak ebből a szempontból, és ez működőképes, és úgy érezzük. Úgy érezzük, hogy jelentésünk bemutatja azt, hogy Európa négy évtizeden keresztül dolgozott azon, hogy a legszigorúbb környezeti politikát kialakítsa, összeadjuk a világ más részeivel, és ügynökség teljesített bizonyos célokat az európai polgárok érdekében számos szempontból, de hogyha egy új környezeti kormányzási szakaszba lépünk, amely jobban összpontosít az alacsony szénkibocsátású, szénfelhasználású körkörös gazdaságra, akkor munkahely, szem, munkahelyteremtés szempontjából is jobb lehetőségeket teremtünk el Európa számára. És ami a racionalitás kérdését életét mondja be is fejezem, elnök úr, ez kulcsfontosságú. Amikor ezt az előadást megtartjuk, gyakran megkérdőzik az emberek az előadás racionalitását. lehet a 85%-kal az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását csökkenteni? Arra lehet-e kényszeríteni, hogy a gazdaságokat a cirkuláris módon működjenek, és ne lineáris módon? Úgy érezzük, hogy ez valóban racionális választás kérdése, hiszen ha nem változtatjuk meg az irányt, akkor nem tudjuk elérni céljainkat, és tudjuk azt, hogy a jelenlegi fogyasztási termelési rendszer hosszú távon fenntarthatatlanok. Tehát nagyon fontos, hogy ne ezen az úton folytassuk tovább a haladást, nézzünk más irányokba is, és azt gondolom, hogy a jelentés jól példázza azt, hogy az éghajlati energia csomag, illetve a cirkuláris gazdaság miért jó kiinduló pontok, stabil kiinduló pontok. Ezzel Európa jobban fel lesz készülve a 22. század kihívásaira is. Elnök, köszönöm szépen az előadást. Most elkezdjük a vitát. Taria úr kap szót, aki az ügynökséggel fenntartott kapcsolatokért felelős személy. Antes mais, gostaria de, de dar as boas-vindas ao Sr. Köszönöm szépen, elnök úr. e ao Sr. Christian Hay. Eh, először is üdvözölni szeretném az igazgatórat és a többi vendéget. Szeretnék gratulálni az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek, különösen Brennings eh, igazgató úrnak a remek munkáért. Ez a jelentés, amit itt bemutattak, láthatóvá teszi, hogy előrelépések történtek a környezetvédelem területén Európában, azonban vannak olyan célok, amelyeket nem értünk még el, ezekhez külön erőfeszítésre van szükség. Itt a ö, levegő minőségre vonatkozó ö, jogszabályjavaslatot a bizottság például visszavonta, ezt ö, újra akarja majd szövegezni. Nos, ezen csomagokat illetően ön szerint hol van szükség átfogalmazásra, hogy ezek a jogszabályok hatékonyabbak legyenek? At, uh, with Ivo Belet. Ivo Belet kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandul szeretnék kérdést feltenni Bransz úrhoz. Természetesen foglalkozunk a klímával, az ETS rendszer átalakításával, ezt eh, is nagyon jól tudja Brining úr. Itt eh, másrészt ezt a Market Stability Reserve bevezetésével is foglalkozunk. Egy konkrét kérdésem lenne az energiaintenzív iparágakkal kapcsolatban. Itt természetesen konfrontálódunk azzal, hogy jogosan a carbon leakage hivatkozva aggódnak az energiaintenzív vállalatok, és ezt szívügyüknek kell tekintünk. Milyen üzenetet fogalmaz meg az energiaintenzív vállalatok, iparák számára, amikor szembesül az ő problémájuk? problémáikkal. Itt az indirekt költségeket figyelembe kell venni, az energia, a széndiokszid költségeit, amit terhelnek ezekre a vállalatokra. Az Egyesült Államokban az energiaköltség töredéke az Európai Uniós áraknak, és mit az ön víziója ezzel kapcsolatban, milyen érveket sorakoztathatnak még fel? Thank you very much. And now Matthias Grote. Köszönöm szépen, most pedig Matthias Grote. Äh, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes számadatokat hallottunk. Katainen úr is ellátogat majd délután hozzánk, és arról beszél majd, hogy ön tudunk több munkahelyet teremteni. Az új munkahelyek száma egyértelmű. Olyan területeken keletkezhetnek ezek, ahol fenntartható technológiákat, alkalmazunk megújuló energiákat, és ahol ezeket a stratégiákat követjük. Tehát szerintem arra kellene figyelni, ami a körforgásos gazdaságot illeti, hogyha a számadatokat összevetjük, talán megnézhetnénk a számadatokat. Itt rengeteget beszélünk a TTIP-ről itt a parlamentben, sokat vitázunk arról, hogy ennek milyen potenciáljai vannak. Az USA-ban jártunk egy delegációval nemrégiben, és a másik fél, az amerikai fél inkább visszafogott volt a TTIP témáját illetően. Tehát számomra a TTIP téma 2017-18-ban, hogyha egyáltalán létrejön, nem annyira jelentős, tehát inkább a saját erőnkre kellene összpontosítanunk. Tehát itt a munkahelyteremtési potenciált én inkább abban látom, hogyha konzekvensen tudjuk a körforgásos gazdaság modelljét alkalmazni. Most az Európai Környezetvédelmi Ügynökség hogyan látja ezt a helyzetet, hova vezet ez az utazás? Ivo Belet jól látja a helyzetet, a Carbon Leakage kérdését vetette össze, de gyakran fel, de ezt gyakran összemossák más témákkal. Ugyanis itt a közvetett költségeket nem veszik gyakran figyelembe. Milyen tanácsot adna hogyan kell a versenyszabályokat alakítani a közvetett költségek esetében, hiszen mindig arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk majd kezelni ezt a problémakört. Ami az elektromos mobilitás témáját illeti, az e-autók, az elektromos autók, ez egy jó dolog, de hogyha szén erőművekkel ö, hajt, ö, állítjuk elő ezt az elektromos áramot, akkor esetleg más ö, megoldásokat kellene előnyben részesíteni. Tehát a mobilitás témáján is figyeljünk arra, hogy esetlegesen így nem kipufogó gázakból jön a széndiokszid, hanem az erőművekből, amivel az áramot előállítják. Egyébként az elektromos mobilitás mindenképpen egy remek dolog. Aztán itt van az összekapcsolás hálózatok témája, és európai szempontból ezt a témát gyakran elhanyagoljuk. Az intelligens intelligens közúti összekapcsolás témáját, hogy például az közlekedési dugókat elkerüljük. Nos, ez is fontos lenne, és jó lenne ezekről esetleg bővebben vitázni itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen, Demesmaker úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Breinings úr, az ECR frakció e, nevében is üdvözlöm, hollandor fogok beszélni. Azt hiszem, ez mind a kettőnknek jól jön ki. Az Eurostat közétette adatokat e, a hulladék feldolgozásról 2013-ban, és az adatok megint csak nagy különbségeket mutatnak a tagállamok között, úgyhogy nagyon messze vagyunk e, még a level playing field-től. A végrehajtás javult, a hulladék gazdálkodási jogszabályok betartása, de itt a, a hulladék hierarchia kapcsán még sok a feladat. Az idén az év végén egy ambiciózusabb javaslattal állunk elő, én árnyék előadó vagyok. Tudjuk, hogy európai szabályokra van szükség az egyenlő szabályokhoz és a biztonság garantálásához. Az Európai Bizottság eh, azonban, eh, hogyha finoman fogalmazok, sok aggályos dolgot is csinál itt az Európai Unióban ritka anyagokra gondolok elsősorban, itt egy paradigmaváltásra van szükség, hogy mi az ön víziója és az üzenete, Brining úr, az európai célokat hogyan lehet jól integrálni a circular economy-ba? Köszönöm szépen, Gebrandi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Brownings úrnak ezt a nagyon világos eh, előadását. 2015-ös eh, környezeti helyzetről. Eh, nagyon üdítő ebben a politikai környezetben egy olyan személyet találkozni, aki a tényekre alapozza mondandóját. Azt gondolom, hogy ebben rejlik a jelentés erőssége. Nem egy politikai vízióról van szó azzal kapcsolatban, hogy merre tartsunk. Tények tárházát mutatta be nekünk, és a tényekre alapozva, amelyek azt írják le, hogy milyen irányban haladjunk az elkövetkezendő időkben. A végkövetkeztetés úgy érzem, hogy igen, fekete képet mutat. Az elemzések azt jelzik, hogy sem a környezeti politikák, sem a politikai technológia vezérelt hatékonysági játmák nem fogják tudni teljesíteni a célokat. Tehát más szavakkal fogalmazza azt jelenti, hogy igazán messze vagyunk mindattól, amit el szeretnénk élni ma a politikai iránymutatások, Juncker iránymutatásai nem említik egyetlen helyen sem a jelentés által felvázolt aspektusok egyikét sem. Úgy érzem, hogy óriási a különbség az európai politikák és az önök által bemutatott tények között. Éppen ezért Brownings úr, az elnök úrhoz intézném a kérdésemet, nem is annyira önhöz, még akkor is, hogyha vitát szervezünk Juncker elnökkel, nem Velle úrral, a környezet e, állása, a környezeti helyzet témájáról, akkor alapvető módosításokra van szükség. Nagyon fontos megfelelő plenáris vitát folytatni a szakbizottsági elnök jelenlétével. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük a kérdést. Most pedig Omari úr következik. Monsieur le Président, merci. Elnök úr, köszönöm. Én is szeretném üdvözölni a beszámolója minőségét, és elmondani, hogy osztom az ön szellemiségét, hiszen ha józanság gyakran arra ösztönöz minket, hogy pessimisták legyünk, a cselekvési szándék pedig az optimizmusra kötelez minket lenne mégiscsak egy kérdésem. Az a félelmem, hogy a közpolitikák összessége nem ö, vesz figyelembe egy kulturális jellegű problémát, és szeretném tudni, hogy a humántudományok jelenleg be vannak-e foglalva a környezetvédelemmel kapcsolatos meggondolásokba pontosabban. Azt hiszem, hogy azok a kérdések, amelyek a jólétre irányulnak. Nos, ezek ugye azt mutatják, hogy nagyon font, nagy mm, jelentőséget tulajdonítunk a saját kis személyünknek, és ez kihat arra, hogy a polgárok hogyan fogadják a mi szakpolitikáinkat. A második dolog a 2050-es dátum, 9 milliárd lakosa lesz akkor a földgolyónak, az Európai Unió pedig 90 millió lakost fog veszíteni. Tehát itt továbbra is azon kell majd dolgoznunk, hogy a forrásokat megosszuk. És aztán itt van a kék gazdaság kérdése. Itt önöknek nagyon fontos szerepük van, de már mostantól ki kell alakítani az ezzel kapcsolatos jogokat, hiszen visszafordíthatatlan károk alakultak ki, és most mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az óceánok esetében ne kövessük el ugyanazokat a károkat, mint amiket a szárazföld esetében. Köszönöm, Sejár pedig köszönjük. Köszönöm szépen. Nagyon nagyra értékelem ezt az eszmecserét, de szeretnék két fontos kérdést feltenni. Tegnap a biztos azt mondta, hogy a Natura 2000 200 millió eurót generál. Honnan szedi ezt az adatot a biztos? Hollandiában, én ott, ahol én 12 évig parlamenti képviselő voltam, a 140 Natura 2000 területünk van, tehát Hollandia tényleg élen jár. De a tények az én tartományomban is figyelembe kell, hogy tartsák az embereket, az állatokat, ők kell, hogy tudjanak fejlődni és fejlesztésekre kell lehetőséget adni. 500 métertől egy kilométeres átmérői területeket határoztak meg, de sajnos a gazdáknak engedélyt kell kérni, hogyha valamit fejleszteni akarnak, vagy építkezni akarnak. 20 ezer euróba kerül egy ilyen engedély, tehát nincs természetpolitika Hollandiában. A végrehajtás nagyon sántikál. Gazdasági megfontolásokat aspektusokat is figyelembe kell venni. Szerintem Európa az irányelvekben is mindig ezt akarta. Persze én is természetbarát vagyok, de az ember is sem helyet kell, hogy kapjon, és hogyha a gazdák munkáját el lehetetlenítjük, a természet védelmi szabályokkal, az nem elfogadható. Ezért például a közelmúltban a Timmermans bizottsági alelnök nagyon fontos dolgokat mondott. A természetpolitika természetesen nagyon fontos, de az ember is is kell, hogy esélyt kapjon ebben. Erre szeretnék választ kapni. Guterand. Köszönöm szépen, Guterand úr. Tack mycket, herr ordförande. Jag tar min fråga på eh, svenska. Köszönöm szépen, elnök úr. Svéd nyelven szeretném feltenni a kérdésemet, és eh, Brojnings úrnak köszönetet mondok a remek beszámolóért. Szeretném elmondani, hogy valóban nagyon gazdag volt az információkban, és a jelentés alapján igencsak sok munka vár ránk. Még a titkárságon keresztül is felteszünk majd kérdéseket. Lenne most néhány kérdésem önhöz. Először is a különböző ágazatokat illetően, amelyek már 2008-ban elég előre haladottak, és amelyek a foglalkoztatást előmozdítják. Azonban vannak-e olyan technológiai innovációk, amelyek igencsak remekül teljesítettek a négy kulcs területen, amiket ön leírt, tehát a közlekedés, a környezet, védelmi várostervezés, az építésügy. Nos, Mit lehet tenni, hogy 2050-ig valóban sikeresek legyünk? Vannak-e olyan területek, amelyek aggodalmat keltenek önben, amely területekre a politikának nagyobb nyomást kellene gyakorolnia. És aztán egy általános kérdés. Öt évenként mutatják be ezt a jelentést. Vannak-e olyan területek a jelentésben, amelyek felt valóban erős reakciókat váltottak ki, és amelyekre külön figyelemmel kellene lennünk. És egy utolsó kérdés, ami némileg aggaszt engem, például a méhek kihalásának ügye, azt több EU-s ország megállapította ennek a jelenségnek a létét, és ez ugye a vegyi anyagok hatása, noha bizonyos anyagok esetében moratórium áll fenn, de több vegyanyagnak kihatása van a méhekre, amelyek kihalnak. Fontos tehát, hogy tegyünk valamit ez ellen a jelenség ellen, hiszen a méhek fontosak az emberek számára is, és fontos tehát a túlélésük. A vegyanyag hatóságnak foglalkoznia kell ezzel a problémával. Köszönöm. Schleck úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is reagálni szeretnék a jelentésére. Kitűnő ez az előadás, nem tudom, hogy ez volt-e a cél, de azt gondolom, hogy minden állami kormányfőnek fontos lenne ezt a jelentést eljuttatni. Erre én őt bátorítanám. Fontos, hogy inspirálódjanak, amikor nemzeti politikáikat kialakítják, az Európai Unió céljával összhangban, ami a környezetvédelmet illeti. Három kérdésem van. Két szinten mutatkoznak meg a problémák, amelyekkel az Európai Parlamentben foglalkozunk. El, első, hogyan győzzük meg az Európai Bizottságot arról, hogy kövessék önt abban, amit megfogalmazott, hiszen mindez nagyon fontos. A jövő szempontjából a zöld munkahelyek, a körforgásos gazdaság, cirkulális gazdaság, stb. A második megjegyzés. Hogyan tudunk ebbe a folyamatba több polgárt bevonni? Az ügynökségük weboldalán két nagyon hasznos applikáció található. Az első a zajszint méréséhez. A zajszennyezés óriási probléma. És én azt gondolom, hogy ezeket az applikációkat ismerték el tenni minél szélesebb körben, hiszen ez lehetővé teszi a polgárok számára azt, hogy információt juttassanak el a mérések eredményéről smartphone-jaik segítségével. Van egy olyan applikáció is, amely az e- minőségről tájékoztat, információt lehet ezzel kapcsolatban kérni. Állítólag ezek az adatok nem is léteznek, azért, mert bizonyos országokban nem monitoringolják a levegő minőséget, vagy pedig azért, mert nincsenek kapcsolatban a, ezek a tagországok az önök ügynökségével, tehát nem jutatnak el adatokat. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a jövőben terveznek-e hasonló applikációkat, mivel a fiatalok nagyon gyakran használják a smartphone az információs technológiai eszközöket, tehát a figyelem felkeltés, a tudatosság erősítése a fiatalok körében nagyon fontos, illetve a zöld munkahelyek teremtése és minden, amihez ehhez kapcsolódik. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr, elnézést, nem láttam, hogy nekem ad szót. Nos, köszönöm ezt a remek jelentést az igazgatónak, ahol is a talajügye is felmerül, 2015 a talaj nemzetközi éve az ENSZ által értékesnek és nem megújulóak minősített erőforrás ez. Az ügynökség nemrégiben közített tanulmánya szerint az európai környezet állapotáról az szerepel, hogy a talajvíz áteresztő képessége, illetve az erózió, valamint a szennyezés a szerves anyaggal mindenhol azt mutatja, hogy a talaj kapacitásai csökkennek. És aztán azt állítják, hogy egy következetes európai talajpolitika szükséges keretet szolgáltatna ahhoz, hogy az erőfeszítéseket koordináljuk és megfelelően ellenőrizzük a talaj állapotát, illetve a szennyezést leküzdjük. Az EU-nak azonban nincsen talajstratégiája, noha a talajvédelem alapvető jelentőségű az egész egészséges környezet biztosításához. A bizottság 2006-os javaslatát a tagállamok kisebbsége blokkolta, de a téma jelentőségére tekintettel ön szerint nem lenne jó egy új talajstratégiát javasolni, és ha a tagállamok kis, blokkoló kisebbsége jönne létre újra, akkor a megerősített együttműködés keretében lehetne ezt elfogadni. Aztán egyetértek az elektromobilitással kapcsolatban elhangzottakkal, illetve az, amit Matthias Gróta mondott ennek kapcsán, tehát hogyha hagyományos mobilitást elektromobilitással váltjuk fel, de ugyanúgy színerőművek termelik ehhez az energiát, akkor a helyzet még romlik. És még van egy másik fontos elem, az energiát a jelenlegi akkumulátorokban gyűjtjük, de mindenképpen ásványi anyagok kitermeléséhez van, kitermelésre van ehhez szükség, és ez még ront a helyzeten. Tehát a jelenlegi modelleket olyan modellekkel kell felváltani, amelyek valóban fenntarthatóak. A kék gazdaság <clears throat> nem csupán a tengerre vonatkozik, tehát a fenntarthatóságot is magában foglalja a természetes ökoszisztémák esetében, hiszen ez adja meg a megoldást a jövőbeli átmenet felé. Elnök Grosztet asszony következik. Köszönöm. Tény az, hogy ez a dokumentum nagyon érdekes és hasznos valamennyünk számára. Itt a 2050-es projekt az, hogy jól éljünk a földgolyónkon. Nos, itt a hetedik környezetvédelmi cselekvési programról is szó van, de nem maradjunk csak a szlogenek szintjén. Itt van a változásokkal szembeni ellenálló képesség, és az, hogy rövid távon is alkalmazkodni kell gazdasági környezetben, hiszen mindez a gazdaságon keresztül valósulhat meg. Én itt a finanszírozás kérdését szeretném felvetni. Tehát, hogyha gyorsabban akarunk haladni, ehhez forrásokra van szükség. Ha nincs forrás, akkor nem fog működni a dolog. Most itt van az önkormányzatok kérdése, sok tagállamban nincs pénz az önkormányzatoknál, nem tudnak beruházni emiatt. Tehát ez valódi nehézségeket jelent. Hogyan lehet a levegő minőségét, a víz minőségét javítani? Nos, a levegő minőségének javítása. Én azt hiszem, hogy a következő tíz évben, ami az autókból származó szennyezést illeti, én nem aggódom, mert jönnek az új technológiák, tehát itt nem az autók szennyezése probléma, hanem az ipari szennyezés, a városi fűtés, problémája, a szén visszatérése az energiatermelésbe, ez egy katasztrófa. Nem lehet megakadályozni a tagállamokat ezen energia használatában. Sokkal tovább kellene lépni az energiahatékonyság területén, vagy akár a tiszta széntechnológiákban is, és itt van szükség finanszírozásra. Nos, ön hogyan gondolja, hogyan lehetne befolyásolni a tagállamokat, akár egy adóügyi intézkedés révén, ön beszélt a környezetbarát adó nemekről, hogy a tagállamok tudatában legyenek annak, hogy itt beruházásokra van szükség, akár az FC keretében is. Hogyan látja, hogy milyen orientációkra van itt szükség? Köszönöm. Köszönöm szépen, Balasz úr. Rövid leszek ragaszkodni szeretnék egy elemhez, illetve kiemelnék egy elemet, amelyet látunk a reakciókban, ez a feszültség az európai ipari jövő között, illetve a környezet, mint megszorító tényező között. Van egy olyan terület azonban, amely a kettőt megbékéltetheti egymáshoz, ez pedig a cirkuláris gazdaság területe. A cirkuláris gazdaság ma egy eszköz arra, hogy kimondjuk, hogy egy termék több gazdasági ciklust él meg, és minden egyes alkalommal újból felhasználható, ezzel új munkahelyeket teremt, technológiákat, amely mindenki számára hasznos, ez pedig új dinamikával látja el azokat a területeket, amelyek kevésbé versenyképesek a globális versenyben. Ebből a szempontból létezik egy irányelv, a jobb szabályozás nem létezik. Timmermans úr eltökélte magát az év végéig bizonyos javaslatok elkészítése mellett, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy hogyan lehet a hulladékot újra felhasználni, jobban újra felhasználni, illetve egy eko-koncepció mentén feldolgozni. Nyilván nem döntéshozó, de azt gondolom, hogy felvilágosításra szolgált számunkra, az Európai Parlament szoros figyelemmel követi ezeket a témákat, és kérni fogja azt, hogy mi hamarabb legyenek konkrét eltökéltségek, hiszen hogyha az ipar és a környezetvédelem között kapocs van, akkor fontos, hogy ez a kettő ne mondjon ellent egymásnak. Köszönöm. Elnök Grzip úr. Köszönöm. Szeretném megköszönni a prezentációt. Ugye már közzétették, nyilvánosságra hozták ezt a jelentést, az el is lehet olvasni. Ami engem különösen érdekelt a jelentés kapcsán, az a következő. Nagyon sok erőforrás eh, Európán kívül található. És most eh, felmerül a kérdés, eh, hogy Európa hogyan, milyen eh, erőforrás stratégiát alakítson ki. Az előző jogalkotási ciklusban megvitattuk a ritka földfémekről szóló jelentést. A ritka földfémek többsége az Európai Unió területén kívül lelhető fel. Ugyanakkor Ugyanakkor természetesen azt is látnunk kell, hogy elég kevés a döntési lehetőségünk az erőforrásokkal kapcsolatban. Egy másik kérdés, a északi sarki térség és az ottani erőforrások hasznosítása. Itt EU-n kívüli országok már tettek lépéseket a hasznosítás kapcsán. Egy következő téma, a termékek életciklusa. Ugye egyrészt nagyon is kötődünk, ragaszkodunk a már korábban működő koncepciókhoz, itt van ez a körkörös gazdaság, stb. Másrészt tudjuk, hogy sok termék életciklusa jelentős mértékben lecsökkent és időnként nagyon magas a költsége annak, hogyha egy apró kis eleme, elemét, egy, egy háztartási eszköznek ki kell cserélni egy alkatrészt, és sokszor nem érdemes megjavítani, hanem olcsóbb, ha veszünk egy új gépet vagy berendezést, holott még nyugodtan le, továbbra lehetne működtetni egy javítás után az eredeti háztartási gépet. Az Electrolux márkát említeném. Az Electrolux termékeket Svédországban gyártották először, és szinonimája volt a magas, kiváló minőségnek az Electrolux termék. Tehát a termékek életciklusa, körkörös gazdaság, az általam elmondottak fényében ezeket hogyan értékelhetjük? Egy másik kérdés a TTIP tárgyalások, ugye zajlanak az EU és az Amerikai Egyesült Államok között. A termelési és fogyasztási modellek nagyon különböznek az EU-ban, illetve az USA-ban. A jelentésben többször is elhangzik a consumerism, azaz a túlfogyasztás, de hát a munkahelyek teremtésére is gondolnunk kell, nem csak a nagyvárosokban, hanem a vidéki térségeken is, és küzdeni kell a szociális kirekesztés ellen. Önnek mi a véleménye? Van-e esetleg, lát-e valamilyen veszélyt ezen a területen a jövőre nézve? Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés hangzott el. A az ügynökség főigazgatójához. Most kérem a Management Boardban ülő képviselőnket, sőt két ilyen képviselőnk is van, Michael Skolus professzor és Christian I, nem tudom, vagy kettő közül ki akar először szólni. Köszönöm, elnök úr! Mindenek előtt szeretném megköszönni önnek hogy a bizalmat, hogy megújították a mandátumunkat, és továbbra is az EU-t, az Európai Parlamentet mi képviselhetjük az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bírójában, illetve vezető testületben. Örömmel szólalok fel, nagyon információgazdag eszmecsere után mi is volt a mi szerepünk a jelentés elkészültében? Mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy véleményem szerint a jelentés nagyon sikeres módon tud megfelelni az Európai Parlament elvárásainak és az itt uralkodó szellemiségnek környezetvédelmel kapcsolatos kihívások, a felgyülemlett problémák és ezeknek a hatása mindenképpen szisztematikus kezelés, tényeken alapuló kezelést igényel, a gyökerekig kell eljutni, az okokat kell vizsgálni, a termelés, a fogyasztás, a felhasználási minták eh, vizsgálatával kell kezdenünk. Az Európai Parlament mindig is arra kérte az ügynökséget, eh, hogy a megbízhatóság, az adatok megbízhatósága prioritás legyen. Meg kell vizsgálni különböző forgatókönyveket, politikai opciókat. Az környezetvédelmi ügynökség nem mindig ezt tartotta különösen fontosnak a management board tagjai közül, sokan ezt nem így gondolták, és szkeptikusan álltak hozzá az elemzésekhez, amikor a szakpolitikák végrehajtását elemezte az ügynökség, most örülünk, hogy most már mindenki elégedett az irányváltással, az ügynökségnél bekövetkezett irányváltással stabil, biztos támogatást kívánunk adni az ügynökségnek. Segítünk abban, hogy az ügynökség és az Európai Unió vezető szerepet játszon a globális környezetvédelmi agendában, zöld innováció, körkörös gazdaság, a természeti tőke. Nos, az előtt az előbb lezajlott eszmecseréből kiderült, hogy egyértelműen, hogy jó irányba haladunk. És ez annak is köszönhető, amit a parlament ehhez hozzátett. Tehát továbbra is biztosítjuk a támogatásunkról, és a 2015-ös jelentésben a megatrendek felvázolása, illetve az a konklúzió, hogy nem lehet elszigetelten kezelni a legtöbb kihívást, ezek nagyon fontos megállapítások. Az adatok megbízhatósága, a transzparencia, nos, ezzel kapcsolatban is innovatív a jelentés abból a szempontból, hogy mind, a jelentés minden olvasója hozzájuthat az eredeti adatokhoz, és saját maga mindenki értékelheti az adatokat, esetleg megkérdőjelezheti azt, amit az ügynökség tett. Tehát nem csak, hogy elégedett vagyok a jelentésre, hanem büszke is vagyok arra, hogy ez tükrözi a parlament elvárásait és követeléseit. És végül, elnök úr, talán el sem kell mondanom, hogy a szisztemikus átfogó megközelítésre épülő megoldásokhoz részletes, hosszú távú szakpolitikákra és gyakorlatra van szükség, és támogatásra minden szinten és azt hiszem ez a szakbizottság és az Európai Parlament egésze alapvető szerepet játszhat együtt a többi EU intézménnyel. Kontinuitás, világosság, józan ész, erre is szükség van a döntéshozatalhoz, a szakpolitikák kialakításához. Az ügynökség egész munkájával kapcsolatban az az érzésünk, hogy a pragmatikus megközelítés, eh, ami idegen talán kicsit pessimista is, eh, ugyanakkor eh, ez tartalmazza azt, hogy azért optimistán lehessen nagyon konkrét elemekből összeállítani a politikát. Köszönöm szépen! Ön is kíván szólni? Talán csak egy rövid kiegészítést tennék én is. Köszönöm a Környezetvédelmi Ügynökség eh, munkáját. Az elmúlt három évben rendkívüli tapasztalat gondolatokat adott ez számomra, és köszönöm én is a bizalmat, amit hát, újabb három évre meghosszabbították a mandátumomat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség minden felvetésünkre, megjegyzésünkre reagált, válaszolt a többéves munkaprogram kapcsán már eh, az európai állapot jelentés eh, készültének kezdeti szakaszában is így volt ez. Az ügynökség figyelembe vette nagyon sok eh, megjegyzésünket, és ezt alátámasztja mindaz, amit hallottunk az előbb. Elég sokszor felvetettük, hogy az erőforrás hatékonyság, a körkörös gazdaság, még kihangsúlyozottabban kell, hogy szerepeljen a jelentésben és a környezetvédelmi politika melletti elkötelezettség is. És amit most hallottunk, az már jelzi, hogy az európai környezetvédelmi jelentés, jelentés valóban ezekre fókuszál. Nagyon hálás vagyok azért is, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság Figyelembe vette e, több megjegyzésünket, és e, jóvá hagyta ezeket e, az Európai Ügynökségnek megfogalmazott ajánlásaiban. Egy nagyon erős és nyitott együttműködés valósult így meg. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Brainings vezérigazgatónak. Kérem a válasz válaszokat adja meg, de ha lehet 12 percben. Köszönöm szépen. Válaszolni igyekszem mind a 94 kérdésre, ami elhangzott. Mindenkelőtt köszönöm azt, hogy ilyen pozitívan reagáltak a jelentésre és az általam elmondottakra. Két dolgot szeretnénk kiemelni, amit felvetettek. Az egyik a transzparencia és az adatok visszakövethetősége, tehát a jelentés minden alapján meg, nál meg kell tudjuk mondani, hogy ez, ezek az adatok honnan származnak és a jelentésben ez valóban így van, bármelyik témát is vesszük. Ráklikkelnek a e, térképre, ott megnyílik egy e, box, e, és onnan tudjuk, hogy honnan származnak az adatok. Tehát a transzparencia, a visszakövethetőség kulcsfontosságú számunkra, és ebben mi tényleg vezetők vagyunk a világon. Nem találnak még egy régiót, ahol 39 ország hajlandó lenne megosztani az ilyen alapvető adatokat, adataikat. Ez a transzparencia szempontjából pedig elengedhetetlen. A hálózatunkból származik sok adat, így a parlamentben is. Mindegy 1500 észrevételt kaptunk a szintézis jelentéshez. Hát ez rengeteg ahhoz, hogy mindent figyelembe vegyünk, de ez is még inkább legitimizálja a munkánkat. Egy másik megjegyzés vagy jelentés az volt, hogy küldjük el a jelentést minden állam és kormányfőnek. Hogy mondjam el, hogy nagyon is dolgozzunk ezen, 25 ország ki már kérte a jelentést, ide elmegyünk, bemutatjuk a jelentést, és felmérjük, hogy az adott ország számára mi a relevanciája a jelentésnek, utána lesz egy vita, egy eszmecsere. Azután néhány konkrét kérdésre kitérve. A végrehajtásra többen is rákérdeztek. Az egész vita eh, során elhangzott, hogy új szakpolitikákra van szükség, vagy inkább a végrehajtásra koncentráljunk. Most erre egy válasz van. Bizonyos témákkal kapcsolatban a jelenlegi jogszabályok eh, teljes végrehajtása hatalmas ugrást jelenten, ez a biodiverzitás, vagy a vízkeret irányel, lehetnek erre példák, eh, ahol 2050-ben el akarunk érni egy 50 eh, százalékos arányt, tehát itt az implementálása, jogszabályok végrehajtása kulcsfontosságú. Egy másik dolog, általában is az európai ipar versenyképessége a világban, tekintettel a nagyon szigorú jogszabályainkra. Itt eh, engedjék meg, hogy néhány eh, kérdésre helyezem a hangsúlyt. Létezik egy hipotézis, hogy van egyfajta verseny lefelé a legkevésbé szigorú közéletvédelmi jogszabályok irányába. Nos, semmi bizonyíték, vagy nagyon kevés bizonyíték van e, arra, ami ezt alátámasztaná. Ha elmennek Európában a vállalatok, akkor munkaerőköltség miatt, a piaci, új piacok feltárása miatt teszik ezt, vagy az energiaköltség miatt. De szinte semmi bizonyíték nincs arra, ami alátámasztaná, hogy a környezetvédelmi jogszabályok miatt mennek el. Ez egyébként is az üzlet költség, üzleti költségek minimális töredékét jelentik a legtöbb vállalat számára. Hát innen kéne indulnunk. Másodszorban, ha megnézzük az energiaköltséget, nem a nyers költség számít, hanem a fajlagos költség. És ebből a szempontból Európa nagyon is energiahatékony és, és erőforrás hatékony gazdasággal jelentkezik. Például az USA-val vagy Kínával összehasonlítva, hát látnunk kell az erőforrás hatékonyságot, a termelékenységet, ami drámai különbséget mutat. Csak néhány számot. Az USA gazdasága kétszer annyira energiaintenzív, mint a mi gazdaságunk, fajlagosan nézve. Tehát itt előny, előnyösebb helyzetben vagyunk, hogyha ilyen energiahatékonyak tudunk lenni. Ami a körkörös gazdaságot és a zöld munkahelyeket illeti. Hogyha megnézik a jelentésünket, kulcsfontosságú hogy a zöld gazdaság, vagy a körkörös gazdaság csomag, eh, ha ez visszakerül, akkor ez úgy kell, hogy megtörténjen, hogy a, eh, egy upstream módon eh, valósuljanak meg a változások, azaz például a hulladék esetében a hierarchia nagyon lényeges. Először kell ezt a hierarchiát felépíteni, de a, jó az is, hogy a termékek minőségének a kérdése is felmerült amikor mi alavul el, mi évül el az évek során, mondjuk három évvel később elmondták, hogy például háztartási gépeket már nem lehet megjavítani, mert hiányoznak időközben alkatrészek. Ezek is fontos megfontolások, amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehetne tényleg zárciklusová tenni a gazdaságot. A jelentésben és a munkánk során is többször elmondjuk, hogy az üzleti modellek mennyire fontosak hogy inkább szolgáltatóvá váljanak a vállalatok a vegyiparban is nagyon sok az innováció, már nem csak a technológiával kapcsolatban, hanem a kapcsolatban, hogy az anyaggazdálkodás, a hulladékgazdálkodás hogyan szerveződik egy vállalatnál. A hulladékról többen is beszéltek, de nem csak a hulladék kapcsán igaz ez. Itt nagyon sok különbséget látunk a tagállamok között, és az EU tagsággal ezek a különbségek nem tűnnek el. Itt azért bizonyos időtávban kell gondolkoznunk, tagállamoknak vagy folyamatoknak több időt kell adni. Például a megújuló energiákkal vagy más szakpolitikákkal kapcsolatban is vannak ilyen célhatáridők, és figyelembe kell venni ezek meghatározásakor az adott országok helyzetét. Viszont a cél az, hogy azért mindenki a jó irány felé haladjon. Itt egyensúlyozni kell a túlzott európai ambíciók, és a között, hogy hogy azért mindenki együtt tudjon haladni, az egész nyáj szépen együtt tudjon eh, haladni, eh, mert ha valaki csak vezet, és utána nem jön senki, nem követik, eh, hát akkor egyedül marad, és nyilván nem ez a célunk a környezeti politikában, itt azt akarjuk, hogy mindenki együtt jöjjön be és haladjon előre. Ami a társadalomtudományok, a szokások, a fogyasztói modellek kérdését illeti amikor engem kineveztek, az európai sajtóban sok cikk megjelent, hogy hát hogy lehet, hogy egy társadalom amik én is vagyok, került a környezetvédelmi ügynökség élére. Pedig itt hát szakpolitikai, gazdasági szempontokat is természetesen figyelembe veszünk, de emellett a fogyasztás, az üzleti modelleket, szokásokat, hagyományokat, azután az információ és a média hatását is vizsgáljuk, a szokások megváltoztatására gyakorolt hatását. Tehát ilyen kérdésekkel is foglalkozunk. Kék gazdaság. Nos, tudjuk, hogy ez egy nagyon komoly kérdés, és ugyanez igaz a zöld gazdaságra is, hogyha nincs hosszú távon gazdag tengeri világ, tengeri élő világ, akkor nem lehet gazdaságot alapozni az ilyen ökoszisztémákra. És a szárazföldi környezet tel egyformán fontos a tengeri környezet. A Natura 2000 és ugye gazdák, a vidékfejlesztés, munkahelyek ebben a kontextusban, a természetvédelem kontextusában. Nos, több jelentésben azt kérjük, hogy jobban integrálják a közös agrárpolitikába a környezetpolitikát. A közös agrárpolitika központjában mindig a gazdák állnak, és a mezőgazdasági termelés, társadalmi, gazdasági eh, szempontok, eh, a víz irányába, a Natura 2000, szintén ide tartoznának, ezeket integrálni kellene az agrárpolitikába is. Ez egy hosszabb lélegzetű dolog de kihangsúlyozzuk eh, a mezőgazdaságról és a természetvédelmi szóló jelentésünkben is ennek a fontosságát. Mindenképpen érvényes Meglapítás, az, hogy egyensúlyt kell teremteni ezek között, anélkül, hogy a természeti tőke állapotának megőrzése fontos célját szem előtt tévesztenénk. Um. Amikor a talajról van szó, mi nem vagyunk politikai alakítók, nem mi alakítjuk ki a politikát, tehát én nem tudom azt mondani, hogy a talajügyi irányelvre van szükség, de világos az, a jelentésünkből is kiderül mindez, hogy a talaj meghatározó szerepet játszik az ekorendszerekben, lehet, hogy túlságosan alul becse, becsült a szerepe, a vízciklusában is meghatározó szerepet játszik, és a szénciklusában is, ezt még sokkal jobban értjük. Tehát a talaj minőségére összfontosítani kell az ekorendszerekben, és ez nagyon fontos. Az, hogy ez egy új irány eredményez, vagy sem, ezt már a politikák kialakítóira bíznám, nekünk ez nem igazán feladatunk. Ami a zöld gazdaság versenyképességét illeti, illetve a példákat, hogy ez hol igaz így. Az energiahatékonyság területén például, ahol nagyon sok európai cég világvezető, a vegy ágazatban és a vegyiparban is. Itt is nagyon sok javulás történt az energiahatékonyság témájában. Annak érdekében, hogy egy bioalapúbb vegyipar alakulhasson ki a városi közlekedési rendszerekben, a az autóágazat is nagyon sokat innovált, amikor az újrafelhasználásról van szó, tehát ez az európai iparágaknak nagyon erőteljes része, amikor a versenyhelyzetről van szó, illetve a polgárok bekapcsolódásáról, például a zajszennyezésnél, a tengervizek szennyezettségénél. Azt gondoljuk, hogy a polgárok bekapcsolódása rendkívül fontos amikor arról van szó, hogy a, környezeti politikák alapját ki kell alakítani. Az, hogy több applikációra van ez szükségünk, vagy sem, én mm, nem szoktam a források miatt nyavajogni, úgymond, de ismerjük a költségvetési Um, kereteket, és az ügynökség minden évben um, személyzetet veszít el, tehát um, nagyon meg van kötve a kezünk, forrásaink rendkívül korlátozottak, tehát itt egy forrással kapcsolatos problémáról van szó, a polgárok hálózatát még nagyon fontos lenne használni, illetve arról nagyobb tájékoztatást közölni, hogy az applikációkat hogyan lehet felhasználni, amelyek amúgy mindenki számára teljesen ingyenesen hozzáférhetőek, de mint említettem, forrásaink rendkívül mértékben korlátozottak. Ami a finanszírozást illeti, A gazdaságban már így is nagyon sok közpénz megy. Mi az irány a makrogazdaság, illetve a makrotársadalmi dimenzió között, amit ennek a pénznek szánunk? A stratégiai beruházásoknál az öt feltételből háromra szükség van, és ez az említett agendához kötődik, három feltétel az ötből, természeti tőke meglétéhez, a szén csökkentés innováció, tehát ez megvan. A pénzügyi rendszerek kapcsán nagyon sok munkát végeztünk a, az adózás kapcsán is, a szemeszteren belül olyan támogatások, amelyek környezeti szempontból nagyon károsak, ugyanide kapcsolódik, tehát ezzel is politikai irányt szabunk a pénz felhasználására. Két rövidebb megjegyzésem van még a forrásokra visszatérve e, Európán kívüli területek e, egy e, északi sarkörrel foglalkozó jelentést készítünk, amely az EU stratégiájának is része. Itt egy nagyon érzékeny területéről van szó a földgolónak, nem csak politikai szempontból, de környezeti szempontból is, és uh, Jelenleg a kormányzás nagyon alacsony szinten mozog, tehát nem szabályozzák azt, hogy ott mi történjen. És hogyha a szénköltségvetésére gondolunk, ami a földgolyó limitjeit életi, mert most is több szénforrásunk van, amelyet fel lehet használni, hogyha stabilizálni akarjuk a plusz két fokos felmelegedést. Tehát arról vitát kell még folytatni, hogy ebből hogyan lesz tényleges rendelkezés, de mint említettem, ez is inkább a politika alakítóinak feladata a kereskedelmi tárgyalásoknál, és ez az utolsó megjegyzésem, itt szinte semmilyen szerepünk nincsen, nincsenek forrásaink ahhoz, hogy elmerüljünk ebben a vitában. Hát ebbe a vitába nem kapcsolódtunk bele. A jelentésben Megvizsgáltuk az import-export egyensúlyt, illetve a láblenyomatunk externalizációját, amelyet a kereskedelmi megállapodások jelentenek a forrásokról, az energiáról, a földfelhasználásról, az üvegházhatást okozó gázoknál is. Ez az igaz, ez a helyzet. Elnézést, hogy túl sokáig válaszoltam, de remélem nem okoztam senkinek csalódást, és sikerült megválaszolnom az összes kérdést, hogy ha kérdések érdeklik önöket, akkor szívesen segítjük az önök munkáját, lépjenek velünk a kapcsolatba részletesebb kérdésekkel is nyugodtan. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig azonnal át kell, hogy térjünk a következő napi rendi pontra, Itt a gyógyszerekkel dúsított takarmányokról van szó, és Lénz úrnak adom meg a szót, aki a jelentéstevő. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget, és hogy itt bemutathatom a gyógyszeres takarmány rendeletről szóló véleményemet. Először is megpróbálnám ezt a gyógyszeres takarmányokról szóló rendeletet beilleszteni tágabb kontextusba. Ez egy gyógyszeres készítménycsomag része az Európai Bizottság részéről. Itt van például a rendelet az állatgyógyászati készítmények vonatkozásában, amelyet Gross, tehát kolléganő dolgoz ki, és jelentést fog majd ezzel kapcsolatban írni. Aztán itt van a gyógyszeres takarmányokkal kapcsolatos szöveg, ahol is az illetékes szakbizottság az AGRI, mi pedig véleményt adunk ehhez. Aztán itt van a harmadik rész, egy rendelt javaslat, egy európai gyógyszeres ügynökség létrehozását illetően. A vélemény megfogalmazójaként az MV részéről ezen gyógyszeres takarmány rendelet kapcsán nagyon fontos számomra hogy egyeztessünk, és végeredményben egy következetes jogszabály szöveg jöjjön létre, illetve szövegek, hiszen ez biztosítja jogbiztonságot a felhasználók számára, és fontos az, hogy ne legyenek különböző definíciók az egyes szövegekben, ugye ami az állagyógyászati készítményekre vonatkozó rendeletet, valamint a gyógyszeres takarmány rendeletet illeti. Azt hiszem, hogy világos és egységes definíciókra van szükség az antimikrobiális hatóanyagok tekintetében, és világosan meg kell határozni a különböző kezelési formákat, a terapeuta kezelést, a terápiás kezelést magát, az ellenőrzést és a megelőzést, ezeket szintén meg kell határozni, hogy ezek alatt mit is értünk. Mivel ezek a rendeletek nagyon szorosan összefüggenek, fontosnak tartom, hogy az időtervet is egyeztessük. Azt hiszem szükséges lenne további közelítést elérni e tekintetben. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, és azt hiszem, hogy helyes az, hogy a gyógyszeres takarmányok esetében harmonizációt kísérünk meg európai szinten. Ez azt hiszem, hogy nagyon magas szintű. A jogszabály, meg, a jogi eszköz megválasztása, azaz a rendelet választása is helyes és célra vezető a régi irányelvvel szemben, ami egyébként 90-ből datálódik. Azt hiszem, hogy itt még, a, még jobb állat egészség szintet lehet elérni az EU-ban, és itt nyilván az emberek jóléte is ide kapcsolódik az állatjóléthez, ezt számításba kell vennünk. Világos kell, hogy legyen számunkra, hogy ezen dolgok szorosan összefüggenek. Miről is van szó ezen rendeletben, részleteiben? Nos, az áll, a gyógyászati takarmányok ö, olyan takarmányokat jelentenek, amelyekben gyógyszerek vannak, gyakran antibiotikumok keverődnek ezekbe bele de itt nem olyan gyógyszerekről van szó, amelyeket hozzá kell adni az ivóvízhez vagy takarmányhoz, hanem ezek a gyógyszeres takarmányok, ezek főként a nagy állattállományok kezelésre szolgálnak, például szárnyasok, sertések vagy halak esetében. Az egyéni kezelés gyakran lehetetlen vagy nem praktikus ezen esetekben. És Egyébként itt a hobbi állatokra is érvényes kell, hogy legyen ez a rendelet a javaslat szerint. Tartalmi szempontból miről is van itt szó. Egyrésztről az a kérdés, hogy ki ö, keverheti be ezeket a gyógyszeres takarmányokat, főként a gazdálkodók tehetik ezt meg, hogyan keverik ezeket be itt arról is szó van, hogy milyen átviteli határokról van szó, és az időtartam is kérdés, hogy milyen időtartamon keresztül lehet ezeket alkalmazni. A bizottság javaslata szerint az összes gyógyszerét takarmányt meg kell különböztetni az antimikrobiális hatóanyag tartalom tekintetében, hogy tartalmaznak-e ilyet, avagy sem. Ami a célokat illeti, ez egy központi kérdése a rendeletjavaslatnak. Ugye itt Szó van az egyre növekvő antibiotikum rezisztenciáról. Nem szabad azonban azt a hibát elkövetnünk, hogy csupán ezt a nagyon fontos témát ragadjuk ki, hiszen itt innovációs versenyképességi vetületekről is szó van, illetve a gyógyszeres takarmányok rendelkezésre bocsátásáról egész Európában. Nos, itt a következő területeket javaslom, ahol módosítani kell a bizottság javaslatát. Egyrésztről a már említett világos definíciók kérdését az antimikrobiális hatóanyagok esetében, a különböző kezelési formák világos meghatározását, és megpróbáltam már szoros egyeztetés lefolytatni a többi jelentéstevővel, hogy mind a három rendeletben ugyanazokkal a definíciókkal találkozzunk. Aztán másodszorban itt van a megelőzési célú alkalmazás tilalma az antimikrobiális hatóanyagokat tartalmazó gyógyszeres takarmányok esetében. Itt az antibiotikumok használata növekedés serkentőként 2006 óta tilos az EU-ban egyébként. A Különböző módosító indítványaimban erősítem az állatorvos szerepét, ő ugyanis központi szereplő figura, és természetesen ezáltal erősödik felelőssége is. Másrésztről javaslom, hogy a gyógyszeres takarmányok felírása mindenféleképpen csak egy kötelező vizsgálat után legyen lehetséges. Itt arról is szó van, hogy hogyan és milyen hosszú ideig alkalmazhatóak ezek a gyógyszeres takarmányok. Itt a bizottság 14 napot javasolt a kezelés kezdete után. Én 7 napra korlátoznám ezt az időtartamot, hiszen az antibiotikum alkalmazás esetében 7 napon túlmenően már nem szükséges. Aztán itt az átvitel, az áthurcolás fogalma, ez is nagyon ambiciózus célokhoz kötődik itt a javaslatban, szerintem a jellegi technikai lehetőségeket teljesen figyelembe kell venni. Az EFSA, valamint az EFSA a specifikus és a nem specifikus átviteli határértékek egy tudományos kockázatértékelés keretében fogja majd megvizsgálni. Ez az én négy központi módosításom, amelyeket javasoltam, és örülök az együttműködésnek az elnyék jelentéstevőkkel. Várom április 24-ig a módosítókat, és a jelentés megszavazására pedig június 17-én kerül majd sor. Köszönöm. Uh, Köszönöm, most az elnyék jelentéstevők kapnak szót, először Szanyi Tibor. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hangsúlyozni szeretném, mert meg szeretném ismételni azt, hogy egy új rendeletről beszélünk, ez egy javaslat egy új rendeletre a bizottság részéről, és maga a javaslat és a módosító indítványok egy irányba mutatnak. A közegészségügyet, az eltegészségügy biztonságára, ez nagyon fontos, Továbbá lehetővé eh, teszik azt, hogy a takarmánygyártók a helyzetet is megkönnyítsük, és nagyon fontos, hogy eh, vénykötelesek legyenek ezek a gyógyászati takarmányok. Üdvözlöm a bizottsági javaslatot, bizonyos pontokon mm, változtatásokra van szükség, és kollégám egy nagyon-nagyon jó véleménytervezetet készített és biztos vagyok abban, hogy további kompromisszumokat fogunk tudni elérni, mint ahogy erre már az első árnyékjelentés tevő ülésen is volt példa. Fel szeretném hívni a figyelmet a következőkre, anélkül, hogy megismételném a korábbi pontokat. Négy aspektusra szeretnék kitérni. Azt gondolom, hogy a gyógyászati takarmányok nagyon fontos uh, módja az állatoknál a gyógyszerek beadásának. Második pont a közegészségügyi egészségügyi kérdések. Ezeket együtt kell kezelni, az átegészségügyi, humán egészségügyi kérdéseket. A negyedik pont az átorvosok szerepe. Ez megkérdőjelezhetetlen. A rendelkezésre álló gyógyászati termékeket tovább kell pontosítani, illetve bizonyos kérésekkel foglalkozik még a gyógyászati termékekre vonatkozó irányelv. Azt gondolom, hogy a jelenlegi javaslat fontos, hogy ösztönző tényezőt biztosítson a kutatásba, a gyógyászati takarmányoknál, ezt a szocialista frakcióm üdvözli. Váltom, várom a vitát, a jelentéstevővel és a közös munkát, valamint a kollégákkal. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nikolzon úr az ECR képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik legaktívabb módja az elgyógyászati a termékek beadásának, gyógyszerek beadásának az állatok számára. Ez egy nagyon kritikus téma. A gazdák megpróbáltak leküzdeni bizonyos állatbetegségeket, és új intézkedésekre már régóta szükség van. Nagyon fontos a technológiai fejlődésre lépést tartani, illetve nagyobb biztonságot teremteni a felhasználók és a gyártók számára is. Jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani munkájáért ebben a témában és egyetértek a módosítók egy részével, különösen ami a eh, bizonyos cikkeket illet, illetve a különbségtételt a különböző eh, kezelési módozatok között. Nagyon fontos az átviteli küszöbértékek eh, témája, amelyre a bizottság a hetes cikkében tesz lehetőséget. Nagyon fontos, hogy az egy százalékos küszöböt az antimikrobiális hatóanyagoknál, ez egy nem alkalmazható küszöbérték, és nem is arányos hogyha ezt összetjük a többi résszel, hogyha ezt a küszöböt el akarjuk érni, akkor minimum hosszabb átmeneti időszakot kell rögzítenünk a cél érdekében, ha nem, akkor ezzel úgymond megfolytjuk az ipart. A jelentéstevő véleményében vannak olyan pontok, amelyekkel azonban nem tudok egyetérteni, aggódom a 14-es módosító miatt, ennek eh, nem szándékolt hatása is lehet. Az Egyesült Királyságban, ahol én érkezem, számos megfelelően eh, képzett személy van, aki nem írhat fel gyógyszereket, amelyet rögzít az irányel. ők maguk nem mind állatorvosok, tehát ezek a szakemberek nem mind állatorvosok, tehát ha kizárólag az állatorvosok írhatnak fel gyógyszereket, akkor ezzel kockára tesszük ennek a folyamatnak a sikerét. A 17-es módosítóval is vannak problémáim. Amikor a biztos eljött az Agriszak bizottság, az elmúlt héten, akkor ő azt mondta, hogy megelőző célú használat, cél, megelőzés céljába történő használat nem megengedhető, én ezzel nem e, értek egyet. Azzal természetesen egyetértek, hogy gyógyászati takarmányokat nem lehet használni növekedési e, gyorsítóként. Ami pedig eh, azt az elvet élet, hogy a megelőzés néha jobb, mint a gyógyítás, ne feledkezzünk meg erről az egyszerű elvről. A gyógyszereknek számos napra van szükségük ahhoz, hogy hatást fejezzenek ki, fejtsenek ki. Például a, um, a um, sertéseknél, a hasmenési járványnál ez igaz. Tehát felmerülhet annak a kockázat, hogy gyógyászati kormányokat akkor kapnak az állatok, amikor már túl késő van. Azt gondolom, hogy a jelentéstevő kitűnő munkát végzett ebben az anyagban, de vannak aggájaim az említett terület kapcsán, de megpróbálok vele működni, hogy megoldást találjunk az említett problémákra. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ozling úr a zöldek nevében. Ich habe ja auch in der letzten... Nos, már elmondtam a legutóbbi eszme cserén, hogy nagyon kritikusan értékelem ezt a rendelet. Itt hiányzik a kibocsátás csökkentési megközelítés, és különösen a gyógyszeres takarmányokban az antibiotikum létét nagyon kritikusan értékelem. Sajnos a bizottság ezen a ponton nem túlságosan követ kezetes az antibiotikum alkalmazás csökkentésére irányuló stratégiájával, amit a jelentéstevő javasolt, a javításokat, azokat lényegében támogatni tudom. Itt van a megelőzés tilalma, azt még egyszer meg kell erősíteni. Erről nem kell már vitáznunk. Itt a végrehajtás deficit jel fenn a, az antibiotikumok megelőző célú használatátes illetően. Aztán itt a vizsgálatok esetében a definíciót sokkal inkább korlátozni kell. Bizonyos állattartási formákat nem lehet máshogyan kezelni, mint a gyógyszeres takarmányok esetében itt ugyanis a tartási feltételek esetében, hogyha például a nagy sertéseket nem lehet külön kezelni, akkor a rendszert magát kell kritikus, kritikusan felülvizsgálni. Itt a metafilax megőrzését ilyen terjedelemben, ahogyan ez jelenleg alkalmazásra kerül, én ezt nem tartom jónak. Aztán a, az állatorvos szerepének megerősítése ez jó, de meg kell gondolni, hogy az állatorvosok profitálnak is abból különböző rendszerekben, hogy eladnak, értékesítenek állatgyógyászati készítményeket, és adott esetben gyógyszeres takarmányokat is. Tehát itt nagyon szigorúan szét kell választani azt, hogy kirendeli -e ezeket el, és ki, ki ér el ezzel profitot. Aztán az elhurcolás és az átvitel kérdését illetően jelenleg túl magasak a jelenlegi korlátok, kevesebb kell, hogy legyen ez a határérték, különös, hogyha meggondoljuk, hogy az transportoknál ö, lehet probléma, esetleg a takarmányokat keverik, vagy szállítják tovább, sertés és marhatartó gazdaságok esetében. Aztán a határidők, a 14 nap az túl hosszú, a 7 napot tudnám támogatni esetlegesen. A jelentéstevő helyes irányba indult el a javaslataival. Az alap probléma a zöldek számára a teljes megközelítés szerintünk elhibázottan van megválasztva, és ebből most ki kell hoznunk a legjobbat. Jelentéstevővel egyetértek, hogy teljes mértékben ki kell használnunk ezeket az elhatárolási lehetőségeket. Grazie, President. Köszönöm, elnök úr. Nos, uh, itt első olvasásra teljes mértékben támogatjuk ezt a rendelt javaslatot, illetve ezt a véleményt. Különösen az emberi egészségre vonatkozó részt, azt hiszem, hogy ezen szabályok esetében, ha megnézzük az eddig intézkedéseket, például a saját kezdeményezésű jelentésünket a mikrobiális rezisztenciával kapcsolatosan ismert az álláspontunk ezekkel kapcsolatosan. Jó lenne, hogyha az emberek és az állatok szemre egyaránt ezek a kezelések egyéni kezelések lennének, nem pedig csoportosak. Teljes mértékben egyetértünk tehát egy olyan megközelítéssel, amely a lehető legnagyobb mértékű csökkentésre irányul, sőt akár tilalomra a megelőzési célú alkalmazás vonatkozásában. Az antimikrobiális szerek alkalmazását minimálisra kell csökkenteni, és a rezisztencia elleni küzdelmet erősíteni kell. Nemzeti szinten ki kell tűzni egy csökkentési célt, amely mérhető lenne a gyógyszeres takarmányok esetében. A gyógyszeres takarmányok használatának tilalma, mint növekedés sörkentő. Nos, ez esetben talán erőteljesebb szankciókat kellene alkalmazni, ha valaki mégis megkísérli az ilyen arányú alkalmazást. Aztán nyilván itt a higiéniás hiányosságokat akarják néha kompenzálni az ilyen takarmányokkal. Az állat orvos kell, hogy legyen az egyetlen felelős az ilyenfajta gyógyszeres takarmányok felírásáért, és itt azt hiszem, hogy az állatorvosok esetében nem lehetséges, hogy egyszerre írják fel, és egyben értékesítsék is ezeket a termékeket. Az off-level alkalmazást illetően el kellene kerülni az ilyenfajta alkalmazást. Egy listát kell javasolnunk csökkentési céllal. Az átvitel esetében a 3%-os maradványértéket lefelé kell módosítani, és az antibiotikumok felírásának időtartama is egy hétre csökkentendő. Azonban szükséges egy ellenőrzés, hogyha többször felírják ugyanazt a szert, hogy ne legyenek anomáliák az ilyenfajta többszörös felírás esetében. 10 hát perc múlva le kell zárnunk a vitát. Még az utolsó hozzászólásokra van lehetőség, és utána a bizottság is reagálhat. Másfél percben kérem, hogy próbálják meg összesűríteni a mondandóikat. Rossz tett asszony. Nos, megpróbálok nagyon gyors lenni. Először is gratulálni szeretnék Norbert Linz kollégánknak remek munkájáért ezzel a szöveggel kapcsolatosan. Ez a rendelet teljes mértékben kapcsolódik az elagyógyászati készítmények rendeletéhez, és nagyon jó az együttműködésünk. Ezen szöveg célja a gyártás, piacra dobás és alkalmazás harmonizálása, hogy a közegészségügyi garanciákat megteremtsük, és mindez az állategészségügyhöz is kapcsolódik. A két fő kérdés az antibiotikum rezisztencia, tehát itt valóban fel kell lépnünk ez ellen a nagy csapás ellen a közegészségügyel szemben. Linz úr véleménye azt javasolja, hogy jobban definiáljuk a megelőzési, kezelési és vizsgálati célú alkalmazásokat, a 9 es módosítóban. Én ugyanazokat a definíciókat fogom használni majd a jelentésemben. Azt is javasol a vélemény, hogy az antibiotikumok megelőzési célú alkalmazását tiltsuk. Én ezt teljes mértékben támogatom, és én is fel fogom ezt a gondolatot venni a jelentésembe, ami az antibiotikumok használatát illeti az állatgyógyászatban teljes az összhang közöttünk, meghallgattam a többi jelentéstevőt is, azt hiszem, hogy az állatgyógyász szerepét pontosan meg kell határozni, mert ami a felírást, illetve az el, a készítmények értékesítését illeti, nagyon kell erre figyelnünk. Én a jelentésemben szintén támogatom ezt a gondolatot. Nem is akarom hosszabbra nyújtani a mondandómat, ami fontos az, hogy valóban együttműködjünk, és azt hiszem, hogy jelenleg ez történik, ez tehet remek. Miss Guteland. Skutelander asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egészen röviden szeretnék hozzászólni. Ott kezdeném, hogy Európában 25 ezer ember mondta azt, hogy az antibiotikum már egyszerűen antibiotikumok egyszerűen már nem hatnak hogyan tudunk küzdeni az antibiotikum rezisztenciával szemben. Hát vannak alternatívák, és több minden elhangzott már a vitában is. Igenis van lehetőség arra, hogy, má, hogy valami más módon, és ne antibiotikumokkal próbáljunk megjavítani mondjuk az állatállomány egészségi helyzetén. Nagyon sok más alternatív intézkedéssel megelőzhetjük azt, hogy ne kelljen olyan sok antibiotikumot adni az állatok állatoknak. Jobb állattartási módszerek, alacsonyabb telepítési sűrűség az állatoknak, meg kell akadályozni azt, hogy megbetegedjenek. Tehát az állat jólét, az állatok egészsége kell, hogy előtérbe kerüljön a jó állattartási módszereket. Köszönöm, elnök úr. Múlt héten Hollandiában voltam az ECON képviseletében, és ott azt jelezték, hogy nagyon sok a probléma az állatok egészségével. Meg kell nézni, hogy megőrizik az egyensúlyt, hiszen nyilván egészséges állatokat akarunk, de egészséges embereknek elég élelmiszerre is szüksége van, ezért is nagyon fontos ez a jelentés. És mások is kiolvasták a javaslatból azt, hogy például a baromfi ágazatban jelentős csökkenést figyelünk meg. Tehát jó dologra van szó, de utalnék is arra, amit Nicholson kollega mondott, az antibiotikum rezisztencia ellen küzdeni kell ugyan, de azért fontos is lehet az antibiotikum múlt héten. Egy konferencián ezt is megerősítették. Két rövid kérdésem lenne. Egyrészt a koktériosztatikumok használatáról tudna valamit mondani a raportőr, és másrészt milyen előnyökkel, illetve hátrányokat vettek figyelembe, amikor a különböző szempontokat próbálták mérlegelni ezzel kapcsolatban. Köszönöm, Müller asszony. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Mi szeretnénk megköszönni a raportőrnek a jelentést. Üdvözöljük azt, hogy lesznek olyan rendeleket, a rendeletek, amelyeket azonosan kell majd alkalmazni a tagállamoknak. De azért az ördög itt is a részletekben rejlik. Mi a gyógyszeres táp, e, például ezeket a definíciókat e, még egységesíteni kell, és a e, terméklistákra is gondolni kell. Természetesen csökkent csökkenti, csökkenteni akarjuk az antibiotikum rezisztenciát, a gazdák is ezt akarják, és ez sikerülhet is megfelelő állattartási módszerekkel de azért van még néhány potenciális probléma. Hogyan tudjuk mindezt ellenőrizni? Minden egyes gazna, gazna aki valamilyen gyógyszert kever a tápban, külön tanúsítványt kell, hogy beszerezzen. Ez a kérdés vetődik fel bennem. És hogyha igen, akkor a tagállamokban ezt ki fogja ellenőrizni? Én tudom, van a térségben, ahonnan én jövök, ahol én élek, Bajorországban összesen öt takarmány ellenőr dolgozik. De hogyha most minden mezőgazdasági üzemet tanúsítani kell, hát akkor komoly aggájaim vannak, hogy Európában egy ilyen szabályt lehet-e végrehajtani. Köszönöm szépen, Pilar Ayuso. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni, és megköszönöm a munkát a, a jelentés készítőjének, és köszönöm a bizottságnak is ennek az értéke, érdekes javaslatnak a kidolgozását. Ugye egy gyógyszeres tápokról beszélünk. Szükség van a koherens fellépésre, és nem szabad bekerülnünk a másik rendeletbe. A harmadik módosító indítványban például arról van szó, hogy ne les lehessen preventív módon használni az antibiotikumokat. Grosszett asszony e, ezt e, kifogásolta, de ez nincs is benne tulajdonképpen a arban a rendeletben, amiről mi beszélünk. De ne keverjük össze a két rendeletet a módosító indítványokban. E, preventív alkalmazásra akkor lehet csak lehetőséget adni, hogyha az állatorvos írja fel az antibiotikumot. És a bizottság javaslatában ez szerepel. Ami az antibiotikum rezisztenciát, illetve a preventív antibiotikum kezelést, a 8-as, a 19 és a 11-es módosító indítványban van erről szó. Szerintem ezek a másik rendelethez tartoznak, de igazából azért ez nem túlzott a nagy probléma. A az, hogy mennyi ideig tartson a kezelés, hát ezt bízzuk az állatorvosra, de állatorvosokra nem mi próbáljuk meg ezt itt szabályozni a e, profilaxis e, kapcsán e, például gondolhatnánk akár az, a vakcinálásra, és ott sem lehet egyszerű tiltásokkal dolgozni, az állatorvos állítja ki a receptet, ő döntsön. És most Brungelini asszonynak adom meg a szót a bizottság részéről. Kérem, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, és különösen szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság jelentéstevőjének ezért a dokumentumért. Azt hiszem, hogy nagyon nagy érdeklődéssel olvastuk el ezt a dokumentumot, és elégedettek is vagyunk ezekkel az első reakciókkal mivel nagy részt ugyanazt az irányvonalat követik, ugyanazt a megközelítést, amelyet mi óhajtottunk követni, amikor elkészítettük az eredeti javaslatot. Az egyik cél, amit javasolni óhajtottunk, az az volt, hogy szabályozzuk az állatgyógyászati takarmányok használatát, tehát a gyógyszeres takarmányok adagolását, és különösen az antimikrobiális rezisztencia ellenőrzését akartuk ezáltal elérni. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon világos cél, és nem akarunk ettől a céltól eltérni. Tekintettel arra is, ami már elhangzott a komagriban való beszámolókor, az állataink egészséget, jólétét védeni kell, és ez az emberi egészségvédelmét is szolgálja. Ezek tehát a célok. Az eszköz egy mindenféleképpen erős eszközformáját kell, hogy öltse, melyet javasoltunk. Természetesen a gazdasági érvekről sem szabad elfelejtkeznünk, mely érvek ugye az állattenyésztés alapjául szolgálnak, tehát ezeket a szempontokat is figyelembe kell vennünk. Köszönöm tehát ezt a megközelítésmódot, nyitottak vagyunk a parlament javaslatai előtt. Nos, hogy itt most az érdemi kérdésekre térjek itt ki egy kicsit, amik felvetődtek. Ismétlem, Nincs gondunk azzal, hogy a gyógyszeres takarmányok alkalmazását kiterjesszük, tehát nem csupán az élelmiszeri, élelmezési célú állatokra, hanem a hobbi állatokra is. Tehát nincs semmi gondunk ezzel a kiterjesztéssel, hiszen ez az állat kategória. Itt ebben az esetben az egészséggel, az állatjóléttel kapcsolatos vetületek léteznek, hiszen a hobbi állatok szoros kapcsolatban élnek az emberrel, és ez indokolja, hogy ezen szabályokat rájuk is kiterjesszük. Tehát nem zárjuk ki ezt a lehetőséget. láttam egy bizonyos érdeklődést, illetve vitát a definíciók tekintetében. Egyetértek azzal, hogy ezeket tisztázni kell. Egyesek azt javasolták, hogy talán jobb ezeket egy másik rendeletben tisztázni. Tekintettel arra, hogy a két rendelet, tehát az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó rendelet, és ez a rendelet szorosan összekapcsolódik. Nos, itt az állatgyógyászati készítmények egy részét szabályozzuk. Ezért szerintem a definíciók tisztázása nagyon jó elképzelés lenne, tehát itt sincs ellen véleményünk a parlament megközelítésével szemben. Aztán azt hiszem, hogy ez valamennyünk munkáját megkönnyíti majd. Nos, ami az előzményeket illeti, ugye itt ez a jelenlegi irányelv már 30 éves, tehát itt már történelmi távlatokról beszélhetünk. Itt olyan készítményekről van szó, amelyeket engedélyeztek a gyógyszeres takarmányokban való felhasználásra, és fontos annak garantálás, hogy ez a jövőben is így legyen. Ugyanis itt, itt is teljes mértékben egyetértünk, nem akarjuk, hogy például az ivóvízben használt készítmények, vagy a takarmányok felületére szórt készítmények. Ugye itt világosan kell fogalmaznunk. English because the interpreters are going away. Thank you. <laughs> no. Ha folytatni kívánja, akkor angolul folytassa, mert a uh, tolmácsok befejezik lassan a munkát. For this kind. Azt mondanám. For you to be used